szavazásra hónap kerül sor, most pedig nagy örömmel megadom a szót Muszkátini képviselőnek, aki a női nemi szervi csonkítás elleni küzdelmről beszél, még pedig az Európai Unión belül. Köszönöm ennek úr. Úgy gondolom, hogy ebben a vitában nagyon szerencsés, hogy Michel biztos úr velünk van. Ő mindig nagyon nyitott volt az emberi jogi kérdések iránt, különösen e, azokat a tragédiákat érintően, amelyek Afrikát érintették. Nos, jelenléte azt mutatja nekem ma este is, hogy e, a bizottság figyelmet fordít egy olyan problémára, amely azonban ma már nem csak e, Afrika 28 országát és a közép, közel-kelet több más országát érinti. olyan problémáról beszélünk, amely ma az Európai Unión belül is létezik. Az elmúlt néhány évben megváltoztak a bevándorlási eh, mintázat a tendenciák, és ez a probléma bejutott Európa határain belőle is. Több ezer fiatal lány eh, él az Európai Unióban, akit naponta fenyeget az, hogy esetleg el kell szenvedniük azokat a gyakorlatokat, amelyek visszafordíthatatlan testi csonkításhoz vezetnek, és amelyek súlyosan károsítják pszichológiai, pszichés fejlődésüket is. Ezzel kapcsolatban a múltban bőségesen kifejtettük a véleményünket, és a Daphne program 14 projektet finanszírozott is, amelyeknek az volt a célja, hogy a nők ellen elkövetett szexuális erőszak eseteit megritkítsák. Azonban ma újra szembe kell néznünk ezzel a jelenséggel, hiszen a női nemi szervek csonkítása nem hogy csökkent volna az Európai Unión belül, hanem ez a gyakorlat terjedőben van és elég kellőképpen bátornak kell lennünk ahhoz, hogy eredményesen felhasználjunk egy sor megelőző eszközt. Tájékoztató kampányokra gondolok, köz, amelyeket nem csak a bevándorló nőkre, hanem a kockázati csoportba tartozó fiatal lányok édesapjaira, családjaira is kiterjednek. Eh, itt egy törzsi gyakorlatról van szó, ennek semmi köze valláshoz. Ez a gyakorlat nem segít az integrációt, nem jelent, nem teszi lehetővé a megfelelő jövőt eh, a fiatal lányok számára. Eh, ha egy olyan kislányról van szó, aki szocializálódik mondjuk egy, egy vegyes összetételű belga osztályban, és utána olyan gyakorlatok, olyan, olyan eljárásokat végeznek rajta, amelyek kiszakítják ebből a közegből, ezzel megakadályozzák azt, hogy valaha is integrálódjék, másnak fogja magát érezni abban a társadalomban, amelyben él. Ennek semmi köze a valláshoz. Függetlenül a vallásunktól, a bőrszínünktől, vallási meggyőződéseinktől úgy gondolom, hogy képesnek kell együttműködnünk egy jobb világért, egy jobb Európáért. Biztos úr szeretnék köszönetet mondani minden olyan bizottsági kollégának, aki segített ennek a jelentésnek az elkészítésében. Szeretném, hogy az Európai Unióban harmonizálnánk eh, joganyagainkat valamennyi tagállamra kiterjedően annak érdekében, hogy a női nemi szervi csonkítás eh, minden egyes országban a büntető törvénykönyv papjain szerepeljen, mint bűncselekmény, hogy a nők valóban egyenlőek legyenek a férfiakkal, hogy ne lehessen őket olyan eh, gyakorlatoknak alávetni, olyan rítusoknak alávetni, amelyek megcsonkítják őket, amelyek eh, meg, eh, amelyek a jogaikat sértik. Mindenki ellen el kell járni, aki részt vesz a fiatal lányok megcsakításában, és aki akadályozza az integrációjukat. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kollégának alkalma volt ezt a jelentést elolvasni. Nem mást szorgalmazunk, mint azt, hogy Európa azokat az erőfeszítéseit, amelyeket Európán kívül olyan hangosan hangoztat, azokat a saját határain belül is érvényre jutassa. Elnök, köszönöm szépen! Most nem csak a kollégám, hanem a saját magam nevében is szeretnék köszönetet mondani, hiszen rátapintott egy botrányos dologra. Éppen ezért köszönöm szépen Muszkádény asszonynak kiváló jelentését. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, köszönet jár ezért, hiszen ha úgy tetszik, fel kell lépnünk a nők nemi szerveinek csonkítása ellen. Nagyon fontos szerepünk van abban, hogy elmondjuk, hogy mennyire elfogadhatatlanok ezek a hagyományos gyakorlatok. Ezek az alap női jogok elleni ö, fellépésnek tekinthetőek. Tehát egyet értünk a jelentéssel, minden Európai Uniós tagállam intézkedéseket kell foganatosítson, méghozzá határozottan, határozottabban, mint eddig fel kell lépni. Hiszen hihetetlen az, hogy egy ilyen gyakorlat az Európai Unió földjén, területén fennmarad. Ezt a gyakorlatot nem csak az EU területén, hanem a harmadik országokban is el kell ítélni. Minden harmadik országgal folytatott tárgyalás során garantálni kell, hogy megértsék a mi álláspontokat. Például, hogy minden politikai párbeszédben, amelyet a fejlődő országokkal folytatunk, Megerősítetem, hogy minden alkalommal napirendre kerül ez a téma. Nem régiben Burkina Faso elnöke felhívott, és azt mondta nekem, hogy éppen azon dolgoznak, hogy elfogadjanak egy törvényt Burkina Fázóban, amiben betiltják ezt a gyakorlatot. Annyira nem egyértelmű ez, hiszen tudni kell, hogy bizonyos törzsek vannak, amelyek ezt a gyakorlatot alkalmazzák. Ezekben az országokban ez nagyon érzékeny, kínos téma. De a burkina fázói elnök előre akart lépni. Ugye tudják, hogy a bizottság közösségi forrásokat biztosít annak érdekében, hogy Európában és harmadik országokban projekteket támogassunk, amelyel ki lehet iktatni ezt az eljárást, a női nemi szervek megcsonkítását. A DAFNE 3-as program foglalkozik ezzel a kérdéssel, európai civil szervezeteket támogatnak, illetve helyi, regionális szervezeteket is, önkormányzatokat. Abban segít a DAFNE 3-as program, hogy fellépjenek a női nemi szervek csonkításával szemben. A DAFNE több éve támogat, mint egy tíz éve 2,4 millió eurós összeget biztosított ez a program, a DAFNE program, tehát felvilágosító program, tudatosítást megerősítő program, megelőző program, statisztikákat gyűjtünk, eszközöket dolgozunk ki annak érdekében, hogy a helyi szinten megismertessük az érintetteket a leginkább bevált gyakorlatokkal. Természetesen azt támogatjuk, hogy az ilyen akciókat támogatni kell, az Unióban ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell, nem csak az áldozatok támogatásért illetően, hanem például a bevándorlás kapcsán is megfelelő intézkedéseket kell hozni, illetve a büntető törvénykönyve kapcsán is előre kell lépni, hogyha ezt a kérdést nem kezeljük büntető jogi szempontból is, el kell mondjam őszintén, hogy sokkol engem az, hogy mennyire gyáva néhány kormány, néhány csoport úgy gondolja, hogy ez a hagyományok részét képezi ez a gyakorlat, sajnálom, egyszerűen a legkevesebb, amit követelni lehet, ha valaki a mi országunkba, a mi ö, uniónkba érkezik, akkor legalább tartsa be a szabályokat. Nem lehet igazságot szolgáltatni, nem lehet kétfajta mércével mérni, ezt nem lehet megtenni. Ez ö, ez egy olyan vitatágyát képezi, amelyet már az én országomban is ismertem engem, sokkol az, hogy a kultúrák, a bevándorlók kultúrájának tiszteletben tartása a címszó alatt nem vagyunk hajlandóak ezeket a cselekményeket bűncselekményeknek tekinteni. Ha Európában szabályozni szereznénk ezt a kérdést, hát akkor legfeljebb ennyi politikai bátorsággal azért rendelkeznünk kellene. Tehát ez nem határozza meg, vagy nem korlátozza országaink befogadó képességét. Azt mondjuk, hogy a mi alkotmányunk ezt mondja, a szabályok ezt mondják, ezek a mi emberi értékeink, ha önök ezeket nem akarják figyelembe venni, vagy tisztelben tartani, akkor kérem szépen ne kell őket büntetni. Örülök, hogy ezt mind elmondhattam, hiszen engem is legalább annyira irritál ez a kérdés, mint önt. Ami a harmadik országokra nyújtott segítséget illeti, a bizottság három politikán dolgozott ki, annak érdekében, hogy fellépjünk ezzel a kérdéssel szemben. A nők emancipálása, az egészséghez való jog, és a partnerországokkal való partnerség. A második dolog, a bizottság támogatja azokat a lobby folyamatokat, amely az egyes tagállami előírások jobb betartását illeti, amely a nemzeti politikákat illeti, amely a nők védelmét illeti, illetve a nők számára káros gyakorlatok betiltására irányul. Nagyon fontos, hogy erősítsük a politikai felelősök szerepét. Nagyon fontos tehát, hogy a különböző akciókat dolgozunk ki, a szabadság, az igazság és jogállamiság területén. A 2010 és 2014 közötti új program 2009 tavaszán szeretnénk bemutatni ezt az új programot. Itt az áldozatok alapvédelméről van szó, a gyermekek és nők jogainak védelméről. A bizottságnak nincsen még konkrét stratégiája a női nemi szervek megcsonkításával kapcsolatban, de elszántak vagyunk arra, hogy azokat az akciókat támogatjuk, amelyek ezeket a gyakorlatokat megelőzik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szavazásra holnap kerül sor a témában. Most pedig az utolsó jelentésre kerül sor, a napi renden szereplő utolsó jelentés, Vasco Krasa Maura, többnyelvűség előnye Európa számára és közös elkötelezettség. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr!